Elena Proideros. Az elnök. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Újra megnyitom az ülést, a tegnapi ülés jegyzőkönyvét. Kiküldték Amennyiben nincs észrevétel, akkor úgy gondolom, hogy elfogadottnak tekinthetjük.